Igen, tisztelt kollégák! Szeretnénk folytatni az ülést. A tegnapi ülés jegyzőkönyvét kiosztottuk. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek megjegyzése hozzá. Ha nem, akkor a jegyzőkönyvet elfogadjuk. A napirend értelmében most egy közös vitára